chers collègues, euh, je vous propose de reprendre nos travaux. Megkezdjük a munkánkat. Persze azt is értem, hogy a gyümölcsöző ma délelőtti ülés után a 21-es napirendi ponttal kezdhetjük, ami a jelentéstervezet megvitatását jelenti. Johanna Strivlovska jelentéséről van szó. Ez egy saját kezdeményezésű jelentés a fiatalok munkanélküliségének kezelésére, és a különböző ez ezzel kapcsolatos lehetőségekről szó. Tehát ez egy saját kezdeményezésű jelentés, és a Regi, a FAM és a Kültűr szakbizottságok is írnak majd hozzá véleményt. Megadom a jelentéstevőnek a szót. Bardzo podziękować za przychylenie się do mojej prośby, aby prezent... Először is szeretném megköszönni azt, hogy a mai napon terjeszthetem elő ezt a jelentést. Tegnap sajnos nem tudtam itt lenni Brüsszelben, de egyébként ezt tudtam is, előre is el is mondtam. De még egyszer köszönöm a rugalmasságot. Ez egy saját kezdeményezésű jelentés, És itt olyan tevékenységekről van szó, amelyek a fiatalkorúak nehéz helyzetét kívánják kezelni a munkaerőpiacon. A tagállami szinten egyaránt és európai szinten egyaránt szeretnénk javítani a fiatalok lehetőségeit. Nézzük meg azt, hogy mit is tettek már, akár tagállami szinten, vagy fognak tenni a közeljövőben miután itt olyan fiatalokról van szó, akik még nem léptek be a munkaerőpiacra, hanem a jövőben fogják azt megtenni. Rendkívül nehéz a helyzet a válság miatt, de nem csak a válságról itt van itt szó, hiszen egy rossz oktatási rendszerből is adódnak ezek a problémák. Strukturális megoldásokra van szükség, és pont ezért gondolom azt, hogy hatékonyan kell bevezetnünk, és át kell gondolnunk azokat az intézkedéseket, amelyeket bekívánunk vezetni. A fiatalok alkalmazhatósága a vállalkozói légkörtől is függ, hiszen a vállalkozások azok, amelyek a munkahelyeket teremtik. Minden, amit most teszünk, az egy sürgős esetre vonatkozó tevékenység, intézkedések, mert azt szeretnénk megakadályozni, hogy a fiatalok ne váljanak munkanélkülivé, még mielőtt beléptek volna a munkapiacra. De az is igaz, hogy ha nincsenek új munkahelyek, akkor az egész művivé válik. A fiatalokra és az idősebbekre épp úgy vonatkozik ez. Itt az 50 éven felüliekre gondolok. Valóban őróluk is, velük kapcsolatban is nagyon sok probléma van, de én most itt a fiatalokat említeném, nagyon nehéz az ő esetükben csak gazdasági érvekre hivatkozni. Egy 6 milliárdos alap keletkezett ezen célok megvalósítására, az Európai Szociális Alap, azonban tovább kellene a fiatal fiatalok lehetőségeit javítsa 30 év alattiaknak a munkához való jutás területén. Fontos az is, hogy a munkaügyi irodák hatékonyságát javítsuk, és olyan magáncégek létrejöttét is segítsük, amelyek munkaerő kihelyezéssel foglalkoznak. Szorosabb együttműködésre van szükség a különböző érintett szereplők között, az oktatás és a cégek világa között, de nem szabad figyelmen kívül hagyni a civil szervezeteket, főként a fiatalokkal foglalkozó szervezeteket támogatni kell azokat a cégeket, akik a, az ifjúsági garancia programban részt kívánnak venni. Azt hiszem, hogy itt például a, az adó kedvezmények lehet, jelenthetnének egy nagy lehetőséget azon cégek számára, akik megfelelő szintű és minőségű gyakorlat, gyakornoki állásokat biztosítanak a fiataloknak. A vállalkozói kedv, a start-up nagyon fontos része ennek a stratégiának, tehát mindazok, akik vállalkozni kívánnak, őket támogatnunk kellene, mert az nagyon jó lenne, hogyha a fiatalok saját vállalkozást tudnának létrehozni, és őket támogatná a rendszer megint csak adókedvezmények révén, hiszen a fiatal vállalkozók motivációját így lehetne fenntartani. Ugye korábban két év volt ez az adókedvezményes időszak, de ez még a válság előtti időre vonatkozott, most pedig sokkal kevesebb lehetőség áll nyitva. Én most a lengyelországi helyzetre szeretnék utalni, ahol nagyon sok kezdeményezés volt a fiatal vállalkozók számára, de amikor a két éves adómentességi időszaknak vége lett, akkor gyakran ezek az induló vállalkozások nem voltak még kellőképpen beágyazódva a gazdaságba, és sajnos be kellett zárják cégeiket. Európában különböző régiók vannak, és egyes területeken sokkal több fiatal kap munkát, mint máshol, és ezek a területek sokkal több fiatal munkanélkülit tudnának felszívni. Ezért is fontos a mobilitás, hiszen egy millió munkahely lehetőség van, úgyhogy ebből is adódik az, hogy jobban össze kellene hangolni a az erőfeszítéseket, a nyugdíj átvihetőségét kellene garantálni, a mobilitást mindenféle úton. Azután az EURES hálózat, amely a, az aktív munkakeresőknek ad információkat a lehetőségekről, megint csak láthatóbbá kellene tenni ezt a rendszert, és hatékonyabbá kellene tenni a munkatanácsokat. Azokban a helyzetben, azokban a városokban vagy területeken, ahol különösen nehéz a helyzet, talán kiegyensúlyozottságra kellene törekedni, és a fiataloknak most van szüksége, és itt van szüksége munkára. Itt olyanokra gondolok, akik már nem tanulnak, vagy akik túl korán elhagyták az iskolát, az iskolarendszert, és 15%-ot tesznek ők ki manapság Európában, tehát ők azok, akiknek, akik leginkább azt kockáztatják, hogy szociális exklúzió, kirekesztettség áldozatai lesznek. Aztán a gyermekeiket egyedül nevelő anyák problémáira is felhívnám a figyelmet, valamint az oktatás és a munkaerőpiac összehangolására lenne még szükség. Hosszantartó erőfeszítésekre van szükség az oktatás ügyen belül, hiszen itt egy olyan eszköz kellene váljon az oktatás, amely a jövőben való befektetést támogatja. Oda kellene figyelni arra, hogy a munkaerőpiac nak mire van szüksége, és ehhez kellene igazítani az oktatási rendszert, főként a felső oktatást, illetve a mm, öm, szakképzést. De már a középiskolai szinten ezeket a kérdéseket figyelembe kellene venni, statisztikák alapján kellene kialakítani a tananyagokat. Ezen kívül nem elég az, hogyha arra gondolunk, hogy meg kell győzni az embereket arról, hogy a fiatalokba fektessenek be. Ez nem egy kidobott pénz, sőt, inkább befektetésnek, hosszú távú befektetésnek kellene tekinteni. Magas szintű gyakornoki rendszert kellene kialakítani, támogatni kell azokat a cégeket, amelyek gyakornokokat alkalmaznak, és a gyakornoki ösztöndíjak bevezetését is előirányozta. Hazámban például a gyakornoki rendszert főként a diplomások, a felsőfokú végzettségűek területén kellene kiaknázni, hiszen nagyon nagy lehetőséget jelenthetnek a fiatalok a vállalkozásoknak, a vállalatoknak, és éppen ezért fontos az, hogy az információs kampányokat is támogassuk a szakképzés területén. Ráadásul fontos lenne azt is átgondolni, hogy a tagállamok mit is tesznek annak érdekében, hogy a hagyományos iskolarendszeren kívüli tudásanyag hogyan jelenik meg. Ezt át kellene gondolni, értékelni kellene, tagállamról tagállamra haladva, nyomon követve a rendszert, és fontos az is, hogy az ezekre a célokra adott európai forrásokat ellenőrizzük, hogy valóban jó célra fordítják-e őket. a szakmai gyakorlatok esetében nagyon fontos az, hogy a kis és középvállalkozásokat is bevonjuk a rendszerbe, hiszen ők azok, amelyek, akik az Európai Unió területén a legtöbb munkahelyet teremtik, és a fiataloknak is ők teremthetnek sok munkahelyet. Én úgy gondolom, hogy mi itten ebben a szakbizottságban képesek leszünk arra, hogy egy olyan szöveget hozzunk létre, amely pozitív lendületet ad a probléma megoldásához, és megoldásokra fogunk összpontosítani, és természetesen minden kérdést nagy örömmel várok. Köszönöm szépen. Collègue, euh, la parole à Madame euh, Steinrück. Steinrück, kolléganőnknek adnám meg a szót, de magam is egy megjegyzéssel kezdeném, ha megengedik. Tréznevszka asszony az ön jelentése került itt most sorra, nem személyeskedésnek szánom, de a ke- saját kezdeményezésű jelentéseket koordinátorok között a különböző frakciókból beérkező kérdés, kérések alapján ö, választjuk ki. Mindenki igyekszik a lehető kedvesebb lenni a kollégáival, és a legszívének legkedvesebb témákat járja körül. Ugyanakkor ebb, itt a parlamentben jogosan aggályok merültek föl azzal kapcsolatban, hogy egyre több saját kezdeményezésű jelentés születik meg, nem jogalkotási jellegű témákban. A saját kezdeményezésű jelentésnek az a célja, hogy vagy rávilágítson egy olyan gondolatra, amelyet egy kicsit úgy mond, tisztázni kell, ki kell gyomnálni a terepet, hogy elindulhassunk azon az úton, vagy egy olyan dokumentumon gondolkodunk el, amelyet a bizottság terjeszt elénk egy dokumentumból kiindulva. Az ütemtervünk olyan, amilyen sajnos vagy ö, szerencsére annyira súlyos most a helyzet, hogy egyre inkább felgyorsultak a dolgok, különösen február 7-e 8-ai tanácsi következtetések ismeretében az előadó is teljesen tudatában van ennek az aktuális témának. Kérem, használja ki a témafelelős ezt a nagyszerű lehetőséget, hogy a lehető legintelligensebb, okosabb módon gondolkodjon el, kollektív módon a témafelelős csapattal együtt, azon, hogy milyen pontos üzenetet kívánunk az átfogó kontextusban figyelembe véve minden egyes intézkedést és kezdeményezést, hogy tehát, hogy milyen hasznos üzenetet kívánunk közvetíteni. Mi nem újságírók vagyunk, nem arról van szó, hogy itt most átfogó módon elemezzük a helyzetet. Hasznos, szükséges elemzési gondolatokat vetünk föl, ha hatékonyak akarunk lenni, ha Rizmevska kollégánk munkáját kívánjuk kidomborítani, négy-öt pontos üzenetre koncentráljunk az Amplua szakbizottság részéről azon túl, amit már letettünk az asztalra. Jutta Steinröknek adom meg a szót. Nagyja Hirsnek, őt követően, bárki más kíván-e még szót kérni? Nem. Jutta Steinrök. A Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a megjegyzését is, és az utalásait is. Régner asszony, aki a frakciónk részéről az árnyék előadó, sajnálatosnak tartja, hogy ma nem tud itt lenni, és megkért engem arra, hogy az álláspontját ismertessem. Először is szeretnek köszönetet mondani a raportőr asszonynak, megérti, hogy nagyon sürgetett az idő, nagyon szoros volt az ütemterv, de ennek ellenére árnyék előadóként sokkal jobban és sokkal korábban szeretett volna részt venni az együttműködésben. Kedves kollégák, a raportőr munkája nagy részében nagyon jó, és a célja a fiatalok munkanélküliségének problémájának feltárása, hiszen itt különleges szükségletekkel és intézkedésekről van szó a problémákat és a lehetséges intézkedéseket számba vette, minden érintett szereplőt tekintetbe vett, de Evelyn Régner nagyon kritikusnak tartja a magánmunka közvetítőknek a munkáját. A fiatalok, csak úgy, mint a többiek, magas minőségű, biztos munkahelyeket kell, hogy kapjanak, amelyeket megfelelően fizetik. Ennek érdekében az állami munkaközvetítőknek a munkáját preferálja. Ami az egyéni vállalkozásokat illeti, szeretné hangsúlyozni Régner asszony, hogy a fiatalok ilyen irányú tevékenységeit támogatnunk kellene, de a tömeges munkanélküliség nyilván ezzel meg nem oldható, hiszen csak kevés a százaléka azoknak a fiataloknak, akik saját vállalkozást akarnak elindítani végzés után, és megvan rá lehetőségük is. Jelenleg nagyon nagy probléma az áll egyéni vállalkozásoknak a szerepe. Ez nem lehet megoldás, a, amit a fiatalok akarnának maguknak. Ezt a problémát figyelembe kell venni, ezért nagyon fontos arra hangsúlyt helyezni, hogy megfelelő foglalkoztatást kapjanak a fiatalok. Általában véve az oktatás, alkalmazás és az alkalmazott hármasát, háromszögét figyelembe kell venni. Ez nagyon fontos ahhoz, hogy megfelelő munkát kapjanak a fiatalok megértjük a nehéz gazdasági helyzetet, azt, hogy nehéz helyzetben vannak a vállalkozások, de a fiataloknak jó és megfelelő képzést kell, hogy kapjanak a munkaerőpiacra. Régner asszony minden esetre bizonyos módosítókat még bead, és örül az együttműködésnek a többi frakcióval. Köszönöm. Köszönöm. Regner asszony valóban megkért engem, hogy a napi rendet csúsztassuk egy kicsit, hogy ő maga is a vitában részt vehessen. Ugyanakkor szabályként azt javaslom, hogy igyekezzünk úgy a ütemtervünket kialakítani, hogy igazából ne a kört négyszögesítsük, hanem alkalmazkodjunk a témafelelős időbeosztásához, ne pedig fordítva lépjünk föl. Nagy a hír. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönetet szeretnék mondani a jelentésért. Mindig nagyon helyzet az, amikor egy ilyen gyorsan változó témát kell földolgozni és véleményt alkotni róla, mert azok, akik először elolvassák a véleményt, gyakran ugye ez közvélemény, és nem csak mi saját magunk, nagyon nehéz <clears throat> az átlagembernek ábrázolni az általános helyzetet. Szerintem ez nagyon jól sikerült ebben a jelentésben, jó rálátást biztosít. De nyilván ezt a saját migrációval kapcsolatos jelentéseimből tudom. Megpróbál az ember prioritásokat kijelölni, de akkor nagyon gyakran <clears throat> ellentétekbe ütközik. Persze az előadó és az árnyék előadó között a külön-külön témákat, prioritásokat jobban ki kell dolgozni, amiről úgy gondolják, hogy ez lenne a fő üzenetük a bizottság, a tanács felé. Nyilván a módosítóknak is ez kell, hogy legyen a célja, csak úgy, mint a kompromisszumos megoldásoknak is. Biztos vagyok benne, hogy ez sikerülni fog. Személyesen az EU-n belüli mobilitást szeretném, ha jobban kiemelnék. Véleményem szerint ez a teljes vitában kicsit háttérbe szorul. Az EU-n belül vannak ugyanis álláshelyek, ahova kvalifikált munkaerőt, fiatalokat keresnek, csak meg kellene mutatnunk, hogy hogyan kerülnek mi az út ezekhez a munkahelyekhez nekünk, mint parlamentnek felelősségünk ez, és nem csak mindig a tagállamokra kellene ezt hárítani, akik persze részben nagyon jó programokat valósítanak meg. Ami nekem nagyon tetszik, hogy a fiatalok munkanélküliségének az okait nagyon jól feltárja a jelentés, ezek nagyon eltérőek lehetnek, a, ha nincs valakinek megfelelő végzettsége, ha elhagyja az oktatást, nyilvánvaló, ezeknek a fiataloknak a problémája teljesen más, mint azoké, akiknek magas végzettsége van. Akkor őket tényleg az EU-n belül mobilitás felé kell terelni. Ami az egyéni vállalkozóknak a kérdését jelenti, vannak olyan fiatalok, akiknek jó elképzeléseik vannak. Média, internet, szerintem nagyon sok fiatal nagyon aktív, és ezzel a potenciállal élnünk kellene. Nagyon jó ötlet, hogy ezt itt jobban kidolgozzuk. Végül azt hiszem az is nagyon fontos, hogy minden egyes érintettet bevonjunk. Iskolákban, munkaadóknál, a szakszervezetekben, egyetemeken és mindenütt. És persze, nyilván az állami munkaközvetítésre nagyon nagy szükség van, csak azt is tudjuk, hogy nagyon leterhelt, és ezért aztán a magán munkaközvetítőket jó dolog, hogyha bevonjuk. És szerintem ezek magasabb minőségű munkát is végeznek néha. Azt, hogy a magánmunka közvetítőket ki akarjuk zárni innen, szerintem ez felelőtlen lépés lenne Szerintem nyíltnak kellene lennünk, és azt kellene, hogy legyen a célunk, hogy ezeket a fiatalokat esélyt adjunk arra, hogy munkát kapjanak. Mert ha ezt nem érjük el, akkor új megoldásokat kell mindig keresnünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Bárki más kívánna még szót kérni? Úgy látom senki. A bizottság részéről kívánna valaki szót kérni? Mindent elmondott az előttünk szóló? Igen, tessék. Köszönöm. Um, uh, and thank you for, for giving... Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm, hogy a bizottságnak szót adott. Általában véve a bizottság részéről el tudom mondani, hogy a jelentésnek a tartalmát illetőleg egyetértünk. De az egyik kérdést, amit a raportőr is említett, hagy tekintsem át. A művi, mesterséges megoldásoknak a hasznát illetően. Ezek kiegészítő jellegűek lennének, és az a céljuk, hogy igazából felpörgessék a gazdaságot, tehát a fiataloknak szent garancia tervet, ezt kiegészítőként kellene használni, és nem fő iránycsapásként. Hogy tájékoztassam önöket arról, hogy a bizottság mit gondol a fiatalok alkalmazási csomagjáról, a Youth Employment Package-ről. Ennek része a garancia, a szociális partnerek bevonása, a képz, minőségi képzési helyek biztosítása. hogy gyakorlati képzésre kapcsolatokat építsenek ki. Nos, a garanciákat illetően a tanácsnak az ajánlásait elfogadták, ami azt jelenti, hogy a politikai támogatás nagyon nagy a tagállamok részéről, és ezzel párhuzamosan a bizottság most eh, elemzi ki egy kírpályázatra beérkezett pályázatokat, javaslatokat. Ez egy felhívás volt a bizottság részéről. 114 pályázatot kaptunk. 15-öt fogunk kb. kiválasztani a következő hetekben, és az általuk javasolt projekteket akár szeptembertől is be lehet indítani. Nagyon bízunk benne, hogy ezeknek a kísérleteknek a tapasztalatai hozzásegítik a tagállamokat ahhoz, különösen a regionális és helyi szinteket, hogy a garancia mm, csomagokat létrehozzák. Ami a képzési helyeket illeti, februárban lezártuk a szociális partnereknek az összeegyeztetését, bár lehetőségük volt arra, hogy tárgyalásokat kezdjenek ezzel kapcsolatban, nem kezdtek, ez pedig azt jelenti, hogy a bizottságnak most lehetősége van arra, hogy saját kezdeményezést tegyen, és készen állunk erre. Jelenleg hatástanulmányt végzünk, és a képzési helyekkel kapcsolatban az év végéig lezárjuk a javaslatokat. Operations are ongoing and the alliance uh, is expected to be launched uh, in uh, the beginning of a gyakorlati tanulói helyekkel kapcsolatban június 3 lesz Lipcsében egy találkozó, és végül az EURES hálózatot illetően, hogy a fiatalok mobilitását fokozzuk, beleértve a gyakorlati oktatásban résztvevőket és a gyakorló tanulókat is. E, ennek a lehetőséget most vizsgálja a bizottság. Köszönöm. Most pedig megadom a szót a téma felelősének. Elnök asszony. megjegyzéseimet azzal kezdeném, hogy megválaszolok az Európai Bizottságnak. Nem tudom, hogy esetleg félreértettem-e, amit hallottam, vagy esetleg a tolmácsolás ö, csúszott egy picit el, de én azt mondtam, hogy az ifjúsági garancia ö, ö, egy, én nem azt mondtam, hogy, egy ifjús, hogy az ifjúsági garancia az művi eh, jellegű lenne, nem. Én támogatom a megoldást, viszont adhok egyedi megoldásról van csak szó, hiszen 6 milliárd eurót terveznek be. Ha viszont ezt a 6 milliárd eurót elosztjuk az európai fiatal munkanélküliek között, akkor hát igen, szerény összeghez jutunk csak hozzá fejenként és az ifjúság, a munkanélküli ifjúság helyzetén ezzel a 6 milliárd euróval nem tudunk változtatni. Önmagában tehát képtelen a munkaerőpiaci fiatalok helyzetén ez az eszköz változtatni. Most pedig taktársaimnak szeretnék válaszolni. Köszönöm minden képviselőnek, aki szót kért. Köszönöm Steinrück asszonyt, Köszönöm Steinrück asszonynak a hozzászólását, remélem jól ejtettem ki a nevét, és ha mégsem elnézést érte ami a munkaközvetítő állami és magánmunkaközvetítőket illeti, azt gondolom, hogy kulturális különbségekkel van dolgunk nálunk. Az ilyen ügynökségek nagyon jól működnek, és örülnek, hogy ilyen ügynökségek léteznek. Persze nyitott vagyok, vagyok arra, hogy egy mindenkit kielégítő megoldást találjunk. Másrészt azt az álláspontot képviselem, hogy a fiataloknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a magán vagy az állami munkaközvetítők között választhassanak. Hírsasszony utalt a mobilitásra. Mégpedig az Európán belüli mobilitása igen fontos aspektus ez számomra is. Persze nem optimális megoldásról van itt szó, nem igazán kézenfekvő ez, hiszen sokszor a fiataloknak a családjaikat kell elhagyniuk ahhoz, hogy Európában dolgozhassanak. Nem ideális tehát a megoldás, de remélem, hogy mérehatóban tudunk olyan kompromisszumos megoldást találni, amely mindenki számára elfogadható lesz. Zárszóként pedig elnökasszonyra utalnék, nem vagyok mindig e, ugyanazon a véleményem, mint ő, de az biztos, hogy most nem úgy értelmeztem az ön eh, felvezető szavait, mintha csak rám vonatkoznának. A tapasztalataim azt mutatják, hogy a szakbizottságunk tagjai közül sokan foglalkoztak már ezekkel a kérdésekkel, és látjuk azt is, hogy sajnos nem, hogy javult, hanem még rosszabbodott a helyzet. Az az alapvetés való igaz, hogy a saját kezdeményezésű jelentés korlátozott számban áll rendelkezésre, és korlátozott hosszúsággal ö, rendelkezünk, tehát igazából a szabad kéz az megkötött mégis, de ugyanakkor mégiscsak azt gondolom, hogy hasznos ez a kezdeményezés. Köszönöm a zárszót. A módosítók benyújtásának határideje május 22 dél. A módosítókat június 20-21-én tanulmányozzuk, a kompromisszumokat július 8-án vizsgáljuk meg, és aztán másnap július 9-én fogunk szavazni, és szeptemberben kerül a plenáris elé maga a jelentés. A napi rendünk következő pontjára térünk át. A kérdés másik oldalát járjuk most körül. Egy Ole Christensen tollából származó vélemény a Kulturális és Oktatási Szakbizottsághoz címezi a véleményt. A cím az EU 2010-12-es ifjúsági stratégiájának végrehajtása. kulturális szakbizottságban a téma felelős ki is, nem is tudom. Ki az érdemi téma felelőse a szakbizottságban? Sajnos nem tudom, de majd visszatérünk még erre. Kristensen, kollégánk, öné a szó. Er Köszönöm szépen, elnök asszony. Kétségtelen, hogy nagy kihívásokkal állunk szemben, a fiatalok munkanélkülisége Európában nagyon megnőtt az elmúlt években. Több mint kétszer akkora az Európai Unióban, mint általában véve a munkanélküliség. Tehát nagy figyelmet értem el. A bizottság az úgynevezett Youth Strategy-t javasolta, amelynek célja az, hogy a fiatalok munkanélkülisége ellen küzdjön 2010 és 18 között. Ennek az a célja, hogy jobb esélyeket nyújtson az oktatásban, képzésben és a munkaerőpiacon a fiataloknak. A stratégia általában a társadalmi életben való részvételre és az állampolgárságra is koncentrál. 2009-ben kezdődött, tehát ahogy mondtam, 2010 és 2018 közötti időszakot fedi le. Három ciklusból áll, az első 2012-ig tartott, és a parlament a jelenlegi három éves ciklusról kell, hogy értékelést nyújtson, és kitűzze a célokat a következő három éves programra ezen a területen. Az a jelentés, amit én írtam, az egy vélemény a kult szakbizottságnak. Sajnálatos módon nem működtünk együtt. A kult szakbizottsága pedig szükséges lett volna ahhoz, hogy megvizsgáljuk a munkaerőpiac helyzetét a fiatalok stratégiájában. Nem volt meg a megfelelő alap ehhez, ahogy tudják. Nekem bizonyos határokat be kellett tartanom a szöveg terjedemet illetően, ezért csak a legfontosabb dolgokra tudtam koncentrálni. Nagyon fontos az, hogy Youth Strategy jobb esélyeket, szociális befogadást nyújtson a fiataloknak. Szerintem itt a szakbizottságunk hozzáadott értéket teremthet a Kulturális Szakbizottság saját kezdeményezésű jelentéséhez képest. A válságban ez a kérdés kiéleződött, és remélem, hogy ez a jelentés összeköti az előző három éves ciklust a mostanival, és segít a fiataloknak. Vannak átfedések, a jelentés és a fiatalok munkanélküliségek ről szóló munka, jelentés között, de szerintem külön kellene kezelni őket. Várom az árnyék előadóknak az együttműködéshez. Köszönöm. Uh, Madame Veronika López. Veronika Opus Fontani következik, és azután mások még kívántak hozzászólni. Bélis asszony, aki a fiatalokkal foglalkozik, szakértője a témának. Köszönöm szépen! Sajnos nem halljuk, a mikrofon kikapcsolódott. estoy de acuerdo con el... Egyetértek a jelentéstevővel, valóban nagyon nehéz. Akkor, amikor egy saját kezdeményezésű jelentést készítünk elő, rövid terjedelemben sok mindent bele öm, szorítani, akkor, amikor a fiatalokról beszélünk, és az ő rájuk szabott munkahelyekről. Valóban jelenleg a az ifjúsági stratégia munkahelyekkel foglalkozó része gyenge, és ráadásul nagyon szörnyű a helyzet. A fiatalkorúak munkanélkülisége területén hazámban például egészen elképesztő a méreteket ölt a fiatalkorúak munkanélkülisége, ezért ez egy stratégiai kérdés. De itt arról is szó van, hogy a fiatalokkal általános értelemben foglalkozunk, nem csak a munkanélküliség kérdésével. Itt tehát egyfajta stratégiát kell kidolgozni, hogy a fiatalok jobban részt vegyenek a társadalom működésében. Aragonban, Aragóniában, régiónban nagyon magas a fiatalkorúak munkanélküliségének rátája, ugyan a legalacsonyabbak között van Spanyolországon belül, de mégis kétszer olyan magas, mint mondjuk az idősebbek munkanélküliségi rátája. A fiatalok azt mondják, hogy kb. 50%-a ezeknek a munkanélküli fiataloknak nem is keres munkát. Úgy gondolják, hogy nem fognak találni úgysem, úgyhogy már nem is keresnek. És valóban, ezen fiatalok egy része visszatért a tanulmányaihoz, vagy pedig, hogyha nem fejezte be tanulmányait, akkor visszatér azokhoz, hogyha befejezte őket, akkor tovább képzi magát. Az igaz, hogy az iskolákból való a kilépési arány az csökkent, de hát sajnos elég sajnálatos okoknál fogva történt ez meg. De ugyanakkor nagyon fontos az, hogy megfelelő képzések után nézzenek a fiatalok. Az nagyon jó, hogy a fiatalok most képzik magukat, de az viszont nem lenne jó, hogyha ezeket a képzéseket nem lehetne valós munkahelyi lehetőségekre lefordítani, és a munkaerőpiacon nem lehetnének felhasználhatóak ezek a diplomák. De ezzel együtt azt kell, hogy mondjam, hogy jó a stratégia, és sokat kellene szólnunk a fiatalokról szóló stratégia kapcsán. Köszönöm. Madame Hirsch. Hirsch asszony, Hirsch asszony, és aztán Thomas Hendel. Ja, yeah, Köszönöm szépen. Először is köszönetet szeretnék mondani a raportőrnek az állásfoglalásáért. Nagy érdeklődéssel olvastam, és persze nagyon nagy az átfedés a jelentés és az állásfogás között, de ennek ellenére szerintem jó, hogy mi a kult szakbizottsággal együttműködve állásfoglalást fogadjunk el, amely a fiatalok foglalkoztatottságát tartja szem előtt. Természetesen nagyon sok más aspektusa van ennek a fiatalokra vonatkozó stratégiának, hiszen nem csak arról van szó, hogy képezünk fiatalokat azért, hogy munkát tudjanak vállalni és hanem más dolgokról is szó esik is. De itt az AMPL szakbizottságban mégis nagyon jó, hogy hangsúlyt helyezünk erre. Szerintem a legfontosabb aspektusokat már beazonosítottuk, az ütem tervet is, azt is, hogy milyen problémák vannak, például a korai iskolai elhagyás. Ön az ötös pontban a gyakorlati képzés problémáját már felvetette, de mit ért azon, hogy minőségi keret? Én egyetértek azzal, hogy ennek a gyakorlatnak mindig az kell, hogy legyen a célja, hogy képezze a fiatalokat, ne csak arról, hogy küldözgessük a fiatalokat, hogy kávét főzzenek, vagy a fénymásolóhoz, <clears throat> de csak akkor engedjük már meg a gyakorlati képzést, a, praktika, a, gyak, a praktikumot, hogyha ez fizetett. A nemzetközi szervezeteknél gyakran nincs elég pénz arra, hogy annyi fiatalt fogadjanak, mint amennyien ott gyakorlatot szeretnének folytatni. Én ugyan azt nagyon jónak tartom, hogy egy ilyen gyakorlati képzést fizessünk, amikor hosszabb például, mint amikor három hónapos. De hát, hogyha valaki csak három hónapot azért szeretne eltölteni ott, hogy kialakítson egy véleményt egy társaságról, egy cégről, hát akkor ne vonjuk meg tőle azt a lehetőséget, hogy saját maga finanszírozza ezt, ha akarja. Úgyhogy persze, ha valóban konkrétan hozzájárulnak a munkához, mondjuk három hónap után, akkor fizessünk nekik, de hogyha valaki csak meg akar ismerkedni a céggel, akkor ne. Legyünk óvatosak, ne, hogy megvonjunk még egy lehetőséget a fiataloktól. Ez egy nagyon fontos téma számomra. A többi pontot, illetve egy jónak tartom őket, és jónak tartom, hogy a fiatal munkanélküliségével kapcsolatban foglalkozunk vele. Köszönöm. Thomas Handel. Thomas Handel. Köszönöm szépen. Ole Kristensen. Minden fontos témát lefedett ezzel a jelentéssel a rendelkezés álló időben. Nagyon jó. Ha pluszban be akarunk még toldani valamit, akkor beadhatunk módosítókat. Nagyon jónak tartom azt, hogy a veszélyeztetett társadalmi csoportokra külön kitér. Nagyon sok tagországban fejvadászok dolgoznak, akik levadásszák a legjobb munkaerőnek ígérkező fiatalokat, és elcsábítják őket európai központokba, aztán ott van azoknak a problémája, akik kirekesztődnek az oktatásból, szociálisan is kirekesztettek. Minden esetre az agyelszívást meg kell akadályoznunk, erre utalnunk kell a Kulturális Szakbizottság felé. A második pontom, hírs kolléganőnek a definíciója. Én a másik oldalról közelíteném ezt meg. Hírs kolléganő az, hogyha gyakorlati képzésben minőségi keretet teremtünk, el kell kerülnünk azt a veszélyt, hogy olyan fiatalokat is praktikumot végzőnek tekintsenek, akik nem azt teszik, de ugyanakkor nem akarnak nekik fizetni, nehogy kihasználják őket, amikor ezt a generációt csak gyakorlatot folytató fiatalokból állítanánk össze. Ezt el kell kerülni. Szeretném, hogyha ezt megvizsgálnánk, és a definíciót nagyon pontosítanánk. Mi az, hogy gyakorlatot folytató fiatal? Mert különben nagyon mellé lőhetünk. Ezen kívül a raportőrnek a megjegyzése az előző megjegyzést illetően a hat milliárd eurót illetően. Ez nagyon kevés, hogyha figyelembe vesszük, hogy évente 15-20 ezer euróba kerülhet egy évre egy megfelelő képzés, minőségi képzés Európában. Hogyha kimerítjük az európai szociális alapot, akkor sem elég ez. Vannak olyan országok, amelyeknek a költségvetését már így is megnyírbálták. Nagyon nehéz lesz a kiegészítő finanszírozást biztosítani itt. Még akkor is, ha rugalmasak vagyunk. Szerintem ide valahogy a jelentésbe be kell toldanunk egy mondatot, ami ezt tisztázza. Végül a jövőbeni stratégia csak akkor teremt megoldást, hogyha beruházunk és új munkahelyeket teremtünk. Alejandro Szerkásznak és Beres kolléganőnek vannak már ezzel kapcsolatban jelentései korábbról, és én azt gondolom, hogy ezt tisztáznunk kell itt is a többi szakbizottság felé. Végül nagyon fontosnak tartom a szociális partnerek bevonását. Ők kulcs személyiségek ahhoz, hogy a jövőbeni perspektívákat biztosítsák a fiatalok számára. Köszönöm. Merci, Madame Zdrizlevska. Köszönöm, Zdrizlevska asszony. Um, Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Bárki más kívánna még szót kérni? Az Európai Bizottság képviselője kívánna szólni? Kálmán asszony. Nem, Kálmán asszony vagyok, de semmi baj. Arra szeretnék csak kitérni, hogy megállapodtunk abban a közlem, következtetésben, hogy igen, fogós probléma az ifjúsági munkanélküliség, és ahogy a foglalkoztatási főigazgatóság Bóla kolléga elmondja, számos foglalkoztatási új intézkedést kívánunk útjára bocsátani, valamint az oktatási kezdeményezéseinkre is utalnék. Fontos emlékeznünk arra is, hogy valóban erőfeszítéseket kell tennünk párhuzamosan a foglalkoztatásra, az oktatásra és a társadalmi befogadásra összpontosítva. López asszony is utalt erre. Sokan egyszerűen lemondanak már a munkahelyek megtalálásának esélyéről is a társadalmainkban. Nem szabad, hogy ilyen veszteséggel ö, számoljunk, nem szabad a reményt is elhagynunk, hiszen az hal meg utoljára. A megoldások és azt mutatják, hogy erőfeszítést, eszköztárat kell a különböző szakpolitikák területén is bevetnünk. Köszönöm. Köszöni az elnök asszony, és Szent kolléga kíván-e szót kérni. Øh. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm az árnyék jelentéstevőknek is. Nagyon jól fogadták ezt a jelentést, és egyetértek Lopás Fontana asszonya, aki az aragoni példákat sorolta, hogy vajon a fiatalok valóban profitálnak -e ezekből az intézkedésekből. Ha ők maguk nem látják, hogy mi az értelme ezeknek, hogy minden reggel felkeljenek, és elmenjenek egy oktatási intézménybe, vagy a munkahelyükre, akkor semmi értelme az egésznek, akkor nem tudjuk ezt beindítani. És nagyon nagy beruházásokra van szükségünk. Ahogy mondták, ez a 6 milliárd az EU-ban, ami ez semmi mert minden egyes tagországban beruházásokra van szükség ahhoz, hogy komoly vegyük ezt a problémát, ez a jövőnkbe való beruházás. Ha a fiatalokban nem ruházunk be, akkor még nagyobbak lesznek a problémáink a jövőben. Akik majd ránk lesznek utalva, akik munkanélküliek lesznek, tehát egyetértek abban, hogy mindenképpen a fiatalokat támogatni kell. Hírsasszony. A legtöbb dologban, amit elmondott, egyetértek önnel. De kicsit idegesít engem az, amikor arról beszél valaki, hogy a praktikumot fizetés nélkül abszolválják a fiatalok. Mert hogyha minőségi szolgáltatást nyújtanak az oktatásból kikerülve, akkor ne hívjunk létre egy olyan munkaerőpiacot, ahol kizsákmányolhatják a fiatalokat. Egyébként ez egyébként már létezik az Európai Unióban, így is, úgy is. Úgyhogy próbáljuk meg, hogy valamiféle egyensúlyt találjunk, hogy mind a kettő létrejöhessen. Thomas Handelnek a megjegyzése a kirekesztett csoportokat illetően nagyon helyes. Általában a magasan képzettekről beszélünk, de külön erőfeszítést kell tennünk a szociálisan kirekesztett csoportok bevonására is. Ugyanez érvényes a beruházásokra is. Már mondtam, a fiatalokban mindenképpen be kell ruháznunk, mert ez a jövője, de biztos vagyok benne, hogy jó eredményeket érünk el. Köszönöm szépen! je reprends. En... Folytatom. A Kulturális Szakbizottságban Papáni úr, Papa Nikolaú úr a jelentéstevő, és természetesen ennek a jelentésnek a körén belül, tegnap azt is hallhattuk, hogy a biztos asszony mit mondott, Vassziliu asszony mit mondott, hiszen ő az, aki a kezdeményezés felelőse. ezt egy globálisabb kontextusba kell helyezni. A bizottság stratégiai javaslata alapján. Nézzük az ütemtervet. Módosítások beterjesztésének határideje május 6 dél. Módosítások és kompromisszumok átgondolása 29-én. Szavazás május 30-án, és itt van egy kis hiba, mert itt azt mondják nekem, hogy júniusban fogunk róla plenárison szavazni, de nem erről van szó, mert ez nem is a mi illetékösségünkbe tartozik, hanem a kulturális szakbizottságéba. Tehát ö, majd meg fogjuk tudni, hogy pontosan mikor kerül erre sor. Pontosak vagyunk, sőt, két percünk van még, hogy megkezdhessük a szavazást, vagy elkezdjük most. Mit, mondják, mit mondanak a koordinátorok? Várjuk meg a két percet, várjuk meg akkor. Kedves kollégák, azt hiszem, hogy volt elég idő, mindenki le tudott ülni, helyet tudott foglalni, és azt javaslom, kukú, húhú, húhú, húhog az elnökasszony. Na hát, viccet félretéve, kérem, hogy kezdjük meg a szavazást. A saját kezdeményezésű jelentéssel kezdődik. Karima Delli jelentéséről van szó. Mindenkinek itt van a szavazókártyája? Esetleg kipróbáljuk. Bien. On peut commencer? Megkezdhetjük? A telefonok jelzik, hogy kezdődik a szavazás, jól hallom? Egyes alcím, 61-es módosítás. Alejandro Szerkász nem támogatja a jelentéstevő mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Egyes bekezdés D kompromisszum három ö, frakciótól mellette, ellene. Kérem, hogy ne telefonáljanak. Ellene. Tartózkodók, ezt leellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki adta a szavazatát? Lezárom a szavazást. 21 -e. mellette, 10 ellene, 3 tartózkodással elfogadva. D kompromisszum. Akkor néhány kompromisszum kiesik. Az E kompromisszum így terjedően, amelyet 5 frakció terjesztett be mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 71-es Záborszka asszonytól mellette ellene tartózkodók elutasítva világos. 73-as Ines Zuber mellette ellene tartózkodók elutasítva. AM kompromisszum. Jó néhány kompromisszum lesz. Ezt négy frakció terjesztette be, mellette ellene tartózkodók elfogadva. 75, mellette ellene tartózkodók elutasítva 76, mellette ellene tartózkodók elutasítva. F kompromisszum három frakciótól mellette ellene tartózkodók elfogadva. AQ kompromisszum Három frakciótól mellette? AQ, AQ-nál vagyunk. Máshogy írják azért, mint ahogy mondják, ez a franciában félreérthető. Mellette ellene tartózkodók elutasítva, de ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Tout le monde a pu voter, le vote est... Lezárom a szavazást. 22, 16, 0 tartózkodással elfogadva. Après le paragraphe 2, amendement euh, 4... 86. Mellette ellene tartózkodók elfogadva. Hármas bekezdés G kompromisszum 5 frakciótól. Ne haragudjon. Franciául beszélek, Nincsen angol tolmácsolás? Visszajött a hang, rendben. G kompromisszum, öt frakciótól. Mellette, ellene tartózkodók, elfogadva. H kompromisszum, két frakciótól. Van hozzá még egy szóvali módosítás is a jelentéstevőtől. Senki sem ellenzi? Akkor H kompromisszum, szobai módosítással mellette, ellene tartózkodók, elfogadva. Kettes módosítás regi mellette ellene tartózkodók. Kettő, regi kettő. Regi kettő ellenzik a frakció, a jelentéstevő mellette ellene tartózkodók elfogadva. Kilencvennyolc Frederik Dárdán mellette ellene tartózkodók elfogadva. Három módosítás a négyes bekezdéshez. McIntre, Zimmer és Obermeier urak. Ezek mind a négyes bekezdést szeretnék törölni. Mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. I kompromisszum három frakciótól, mellette, mellette, nem kommentálom az eseményeket, de ki az, aki támogatja, ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 109, Cuber mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 110, Kliveti mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 112 Szerkász úrtól mellette ellene tartózkodók elutasítva. Le akarják ellenőrizni a 112-est? Jó, akkor leellenőrizzük. Kicsit, mintha furán viselkedne az egyik frakció, mintha nem értené, vagy nem lenne jól megszerkesztve a szavazó listája. Lezárom a szavazást. 19-18 ellenében 0, sőt 1 tartózkodással elfogadva. J kompromisszum, négy frakciótól mellette ellene tartózkodók elfogadva. 116. Delli, Benyon, Szerkász mellette ellene tartózkodók elfogadva. 7-es, 5-ös bekezdés, 117, Eszájá asszonytól mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. K kompromisszum. Hat frakcióktól. Mellette ellene tartózkodók elfogadva elfogadhatatlan, hogy mekkora itten a megáll a kés a levegőben, olyan feszült a helyzet. 126 mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. 128. Dellé Phil Bennion mellette ellene tartózkodók elfogadva. 131 címmer, mellette ellene tartózkodók elutasítva. Százharminchárom, Frederik Dárdán mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Jó, ellenőrizzük le a 133-ast. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 19-20 ellenébe tartózkodók nélkül, ez valóban elutasítva. 134 külön szavazásról, tehát a teljes szöveg az Urge Member States-től kezdve a Partnership Contracts-ig terjedő rész kivételével mellette. Tehát 134-es ezen rész nélkül ellene tartózkodók elfogadva. Ki az, aki támogatja, hogy hozzátesz tegyük ezt a ö, mondatot, mellette ellene tartózkodók elfogadva. 13-as fám mellette ellene tartózkodók elfog, ö, elfogadva. L kompromisszum, hat frakciótól mellette ellene tartózkodók, elfogadva. AK kompromisszum, három frakciótól mellette ellene tartózkodók, elfogadva. 7-es bekezdés után 134-es, nem, 144-es javítja magát az elnök. après le paragraphe 7, amendement 144 de Madame Zuber. Zuber, 144 mellette, ellene. Nem látom, mit tesznek a liberálisok. 144 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 145 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Nyolcas bekezdés, M kompromisszum, öt frakciótól mellette, ellene tartózkodók, elfogadva. ...159 mellette, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. N kompromisszum, mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 166 Philip Bulan, Elizabeth Moran Sátyé, mellette ellene tartózkodók elfogadva, 167 Roberta Angelilli, mellette ellene tartózkodók elfogadva, 168-as Sogor Csaba mellette ellene tartózkodók elutasítva, akkor következik az ókompromisszum, öt frakciótól mellette ellene tartózkodók. Elfogadva. P kompromisszum, öt frakciótól mellette ellene tartózkodók elfogadva, Q kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 181, Evelyn Regner, József Weidenholzer, mellette Weidenholzer, ez itt talán szebb. Mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. R kompromisszum, négy frakciótól mellette, ellene, tartózkodók, Elfogadva. 184-es Kocolino mellette ellene tartózkodók elfogadva. 185 törlés Sógorcsaba mellette ellene tartózkodók elutasítva. S kompromisszum négy frakciótól szóbeli módosítással. Vannak-e a szóbeli módosítás ellen szavazók? Nincsenek, akkor S kompromisszum módosított formában, mellette ellene tartózkodók elfogadva. 189 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 190 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 192 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 193 törlés, Sógor Csaba mellette ellene tartózkodók elutasítva. T kompromisszum, négy frakciótól mellette ellene tartózkodók elfogadva. 197 Roberta Angelilli mellette ellene tartózkodók, hát leellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. change rien, 21 pour, 6 contre et 13 abstentions. Finalement, 21-6-13 tartózkodással elfogadva. 198 mellette ellene tartózkodók elfogadva. U kompromisszum két frakciótól mellette ellene tartózkodók elfogadva. 15-ös bekezdés. 213-as törlés. Franz Obermeier mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. V kompromisszum, három frakciótól mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 218 sógorcsava mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 221, Karima Deli Phil Benyon, szóbeli módosítással. Hogyha senki nem ellenzi, akkor megszavazzuk. Mellette 221, mellette ellene tartózkodók elfogadva. Kétszázhuszonhármas, Pupaki szúr mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 11. Fam mellette ellene tartózkodók, ezt leellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 21-19 ellenében elutasítva. Nem, elfogadva javítja magát az elnök. Dupla V kompromisszum, négy frakciótól mellette, itt van egy szóbeli módosítás is. Először a szóbeli módosítást el tudják-e fogadni? Igen, akkor a dupla V mellette ellene tartózkodók elfogadva. És így a 16-os bekezdéshez követő Kliveti asszony módosításához elnézést. AP kompromisszum először. AP kompromisszum. 16-os bekezdésre vonatkozik három frakciótól. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. És akkor most következik a 267-es, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. ...269-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. de kimaradt az AN kompromisszum. Akkor most arról fogunk szavazni, ki az, aki ezt támogatja, mellette ellene tartózkodók elfogadva. 9-es pám mellette ellene tartózkodók elfogadva. 271 Karimadeli Filbenyon mellette ellene tartózkodók elfogadva. 273 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva 274 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva 275 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Hármas fám mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 17-es bekezdés X kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 9-es regi mellette ellene tartózkodók elfogadva. 282 fél Benyon mellette ellene tartózkodók elfogadva. 283 Cuber mellette ellene tartózkodók elutasítva. 285 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 286 Sógor Csaba mellette ellene tartózkodók elfogadva. 287 Anna Záborská mellette ellene tartózkodók elfogadva. 288 Karima Delifin Benyon mellett, illetve van itt egy szóbeli módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva. AL kompromisszum 5 frakciótól mellette, ellene tartózkodók, elfogadva. Fám 10 mellette, ellene, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 291, Karim Adeli Phil Benyon mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 5 fám mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 18-as bekezdés 293, Sógor Csaba mellette, ez törlésről szól mellette, ellene tartózkodók, elutasítva. 294-es mellette ellene tartózkodók, elfogadva. 19-es bekezdés Y kompromisszum mellette ellene tartózkodók, elfogadva. 299 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Kompromisszum, Á Á kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. B kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Après le paragraphe 20, 20-as után 314 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 315 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 316 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 317 szóbeli módosítással, ezt nem ellenzik, akkor módosítás, módosított formában mellette ellene tartózkodók elfogadva. 318 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 319 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Két törlés a 21-es bekezdéshez, Sógor Csaba és Antea McIntyre elutasítva. 322 szerél szája mellette ellene tartózkodók elfogadva. 323 kompatibilis mellette ellene tartózkodók elutasítva. Egyes módosítás a jelentéstevőtől mellette ellene tartózkodók elfogadva, Kettes, hármas négyes Szerkász, Kastex, Regner, Weidenholzer, ezek azonosak, úgyhogy együtt fogunk róluk szavazni. Mellette ellene tartózkodók elfogadva. Kettes francia bekezdés, ötös módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva, hatos módosítás, Kastex Szerkász mellette ellene tartózkodók elfogadva, hetes módosítás, illetve hogy nem erről nem szavazunk, nyolcas módosítás következik, mellette ellene tartózkodók elfogadva, AU kompromisszum három frakciótól mellette ellene tartózkodók elfogadva. 11-es, Szerkász Kastex, mellette ellene tartózkodók elutasítva. 12-es módosítás, Emer Costello mellette ellene tartózkodók elfogadva. 43-as francia bekezdés, Andrea Cozzolino 17-es módosítása, mellette ellene tartózkodók elfogadva. 6-os módosítás, címer mellette, ellene tartózkodók, elfogadva. 17-es módosítás, mellette, ellene tartózkodók, elfogadva. A preambulum bekezdés, 18-os módosítás, Franz Obermeyer-tól, törlés mellette, ellene tartózkodók, elutasítva. A kompromisszum, öt frakciótól mellette ellene tartózkodók elfogadva. A, E kompromisszum, öt frakciótól mellette, ellenek tartózkodók, elfogadva. AC kompromisszum, öt frakciótól. Mellette, ellene tartózkodók, elfogadva. B kompromisszum, 6 frakciótól mellette ellene tartózkodók elfogadva. Fám C mellette ellene tartózkodók elfogadva. AF kompromisszum, három frakciótól mellette ellene tartózkodók. Mellette. Ki az, aki mellette szavaz? Ellene tartózkodók elfogadva. AH kompromisszum, öt frakciótól mellette ellene tartózkodók elfogadva. AG kompromisszum, öt frakciótól mellette ellene tartózkodók elfogadva. FAMD D mellette ellene tartózkodók elfogadva. AD kompromisszum, öt frakciótól mellette ellene tartózkodók, elfogadva. 37-es módosítás mellette ellene tartózkodók, elfogadva. C kompromisszum, négy frakciótól mellette ellene tartózkodók, elfogadva. 46-os módosítás, Delli Benyon Szerkász mellette ellene tartózkodók elfogadva, 47-es Gabriele Zimmer mellette ellene tartózkodók elutasítva, 48 Frederik Dáza mellette ellene tartózkodók elfogadva, 49 Emer Costello mellette ellene tartózkodók elfogadva, AHA, a AHA kompromisszum, négy frakciótól, mellette ellene tartózkodók elfogadva. AJ kompromisszum, négy frakciótól mellette ellene tartózkodók elfogadva. H-FAM mellette ellene tartózkodók, ezt előről kezdjük, H, fam, mellette, ellene tartózkodók, elfogadva. Jó, akkor ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Fam H. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. 20 pour. 22 ellenében elutasítva. N fám mellette ellene tartózkodók elutasítva. 55 Gabriele Zimmer. Jó, akkor ellenőrizzük le a fám N-et mellett, illetve hogy megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 24-18 ellenében. Zéró tartózkodás elfogadva. Igazuk volt, hogy kérték, hogy ellenőrizzük le. 55 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 56 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Ha jól értelmezem, akkor csak a 60-as marad, Frederik Dávántől mellette, ellene tartózkodók, elfogadva és most a teljes saját kezdeményezésű jelentésről elektronikusan szavazunk. Mindenki látta a szavazatát? Lezárom a szavazást. 24-3 ellenében 16 tartózkodással. Gratulálunk, elfogadtuk a jelentést. Et nous en venons au point 23, most visszatérünk a 23-as napi rendi pontunkra, amely az Európai Unió légiközlekedéssel kapcsolatos külpolitikájáról szóló vélemény George Bach tollából. A jövőbeli kihívások kezelése. Az egyes bekezdés után hármas George Bach mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Négyes, mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Ötös, mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Hatos, ugyanattól a szerzőtől mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Hetes, mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Nyolcas, mellette ellene tartózkodik, elfogadva. A kompromisszum két frakciótól mellett ellene tartózkodik, elfogadva kettes bekezdés 11-es Bach úrtól szavazunk róla, 11-esről szavazunk, mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 14-es Zsors Bach mellette ellene tartózkodik, elfogadva. B kompromisszum három frakciótól mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 3-as bekezdés, 15-ös módosító jutastányok mellett ellene tartózkodik elfogadva. 16-os mellett ellene tartózkodik elfogadva. 4-es bekezdés 17-es módosító mellett ellene tartózkodik elfogadva. 18-as módosító Steinrück mellett ellene tartózkodik. Nem világos, kiszavazott mellette a 17-esnek ellene tartózkodik. Világosan elfogadtuk. 19-es módosító szóbeli módosítóval az SND-től senki nincs ellene, akkor a 19-es így, így módon módosítva mellett ellene tartózkodik, elfogadva. 4-es bekezdést követően 20-as módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 5-ös bekezdés C kompromisszum három frakciótól mellett ellene tartózkodik, elfogadva. 5-ös bekezdés 23-as módosító Steinrück mellett ellene tartózkodik, elfogadva. 24-es módosító Bachurtól mellett ellene tartózkodik. Elfogadva. 26-os módosító Bachurtól mellett ellene tartózkodik. Elfogadva. 27-es mellett ellene, 26-os mellett ellene elfogadva, 27-es mellett ellene tartózkodik elfogadva, 28-es mellett ellene tartózkodik elfogadva. Az A ö, preambulum után egyes módosító jutastányok mellett ellene tartózkodik elfogadva, Kettes módosító mellett ellene tartózkodik elfogadva. Teljes véleményt elektronikus módon bocsátom szavazásra, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 35-en mellette, 5-en ellene, egy tartózkodás mellett gratulálunk a téma felelősének, Zsorsbachnak. point euh, nous votons 24-es pont alatt fogunk szavazni. 24-es pont alatt arról a jelentésről szavazunk, amelyet Morán Sártyé asszony készített. Azon megállapodásról van szó, amely első olvasatban született a tanácssal, azon irányelvről, amely a munkavállalók fizikai tényezőknek való kitettségéről szól. Ez az úgynevezett elektromágneses tereknek szentelt irányelv. Magáról a szövegről elektronikus módon szavazunk, úgy, ahogyan abban megállapodott az Európai Parlament a tanács március 26-án, a Koreper április 10-én bólintott rá. Megnyitom tehát a szavazást. Mindenki szavazott, le, lezárom a szavazást. 38-an mellette, ketten ellene, nulla tartózkodás mellett gratulálunk a témafelelős asszonynak. És a tárgyalási csapatnak is. Térjünk át a 25-ös napi rendi pontra. Ezzel a ponttal eljutunk azon Elizabeth Morán sártjétolából szóró jelentéshez, amelynek témája az Európai Szociális Alap és a 1081-2006-os mm, EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szól, annak érdekében, hogy abban beillesszük az ifjúsági mun- mun- kezdeményezést. Egyes, hármas bekezdés, egyes pont A, I, I, B kompromisszum, öt frakciótól mellett ellene tartózkodik, elfogadva. Öt, ötös cikk, egy A bekezdés, ötös módosító, Schröter asszonytól és Morán Sártya asszonytól mellett ellene tartózkodik, elfogadva. 15-ös cikk, I1C kompromisszum négy frakció tollából. Nem is kell erről szavaznunk. De, mondja az elnök asszony, javítja magát, szavazunk a C kompromisszumról. Négy frakciótól mellett ellene tartózkodik, elfogadva. 15-ös cikk I2 2-es al, 2A albekezdés, egy új pontot vezettünk be az A kompromisszumnak, hála négy frakciótól mellett ellene tartózkodik elfogadva. A 15-ös I után a 12-es módosító Murphy, Zuber, Löerrik tollából mellett ellene tartózkodik. Elutasítva. 15-ös cikk i, pont 2 a új pont 13-as módosító Schröter asszonydal mellett ellene tartózkodik. Elfogadva. 15-ös cikk. I, I, I, I, D kompromisszum. Négy frakciótól mellette ellene tartózkodik. Elfogadva. 15-ös cikk. 5-ös. 18-os módosítója a GUE-tól. Itt törlésről van szó, mellett ellene tartózkodik, elutasítva. Kettes melléklet, kettes bekezdés, egyes pont, 19-es módosító szerkeszúrtól mellett ellene tartózkodik, elfogadva. Szintén kettes melléklet. Újra a 20-as módosító Morán Sártyé mellett ellene tartózkodik elfogadva. 21-es módosító Alejandro Szerkásztól mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 22-es módosító Morán Sártyászony mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Kettes melléklet, kettes bekezdés, hármas pont, 23-as módosító Szerkász úrtól mellett ellene tartózkodik, elfogadva. 24-es módosító előadótól mellett ellene tartózkodik, elfogadva. 3B pontot követően egy új pont beillesztés az E kompromisszummal mellettelene tartózkodik. Elfogadva. A hármas bekezdést követően egyes pont 27-es módosító a GUE-tól mellette ellene tartózkodik. Elfogadva. 28-as módosító GUE-tól mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Kettes melléklet 29-es módosító a fogyottá vált. Szavazunk most a hatos ö, preambulumról, az egyes módosítót, de nem, az is okafogyottá vált. Így akkor azt mondhatjuk, hogy elfogadtuk a rendelet módosítását, és ezen rendelet módosítás majd a tárgyalási mandátumban fog szerepelni, amely a, egy álom csapatból áll, hölgyek alkotják, és már is működőképes. Befejeztük tehát a 25-ös rendi pontot és azonnal át is térünk arra a szövegre, amely mm, csatlakozik az előző szöveghez, a 26-os napirendről van szó, azon módosítókról szavazunk, amelyek az európai alapokra vonatkozó közös rendelkezések megállapítása és az 1083-2006-os rendelest hatályon kívül helyezéséről szól, a vélemény előadója Kósa Ádám kollégánk. Itt a regi szakbizottsághoz intézzük ezen véleményt. 18-as cikk. Két módosító törlésről a 4-es és az 5-ösről Szerkesz úrtól és Kósa úrtollából származnak. Ki van mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 83-as cikk első bekezdés. Hatos módosító Szerkesz úrtól, Morán Sártya asszonytól mellette, ellene tartózkodik. Elfogadva. A hetes módosítóról is szavazunk, de számok nélkül. Mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 83-as cikk 2-es bekezdés 8-as módosító. A gújétól mellette ellene tartózkodik. Elfogadva. 84-es cikk 3A bekezdése. 9-es módosítóról nem szavazunk, viszont szavazunk a 10-es módosítóról, Szerkász és Morán sártyétollából mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 84-es cikk, 3 B bekezdése, új 11-es módosító szerkász mellette ellene tartózkodik világosan elutasítottuk. Hármas melléklet, egyes bekezdés, A kompromisszum két frakció tollából, néppárt és szocialista párt, mellette, ellene, tartózkodik elfogadva. Ötös melléklet, tematikus tengerről és a feltételrendszerről, nyolcas pont, egy törléssé módosító a 15-ös számot viselé a GUE-tól mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. Kicsit tovább haladunk a szövegben. B kompromisszum két frakciótól mellette ellene tartózkodik. Elfogadva. Következő pont. C kompromisszum két frakciótól mellette ellene tartózkodik. Elfogadva. Az 57-es preambulum Kósa Ádám úrtól az egyes módosító. Nem, javítja magát az elnökasszony. asszony. A 20-as módosítóról szavazunk a Szerkász úrtól, hiszen a 15-ös nem fogadtuk el. 20-as módosítóról szavazunk mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. Most az 57-es preambulum után egyes módosító. Priot úr, szeretne szólni, tessék? Igen, elnök asszony. Ami ezt a preambulumot illeti, én egy szóbeli módosítót szeretnék előterjeszteni. A második eh, kicsit lassabban mondja az elnök asszony. Rendben, folytathatja. Tehát a második bekezdés végén szeretném a következő szöveget látni. a, a fiatalok foglalkozásának garanciája segíteni kell, segítse a fiatalok munkanélkülieket, és a jogosult régiókban eh, a fiatalokat eh, jó minőségű képzésen keresztül a képzési időszak végén. Ez ugyanaz a szöveg, amelyet az előző szövegben is elfogadtunk, az A kompromisszum alatt, amely Morán Sártya asszony témája. Ez egy kompromisszumos szöveg, amelyet a múlt héten dolgoztunk ki, ezért ezt a szóbeli módosítót előterjesztem, mert talán itt Kósa úr apró ö, hibát követett el, talán elhagyta a termet, amikor tárgyaltunk, tehát erről vele személyesen nem tudtunk egyeztetni, de ez egy politikai megállapodás gyümölcse a múlt héti tárgyalások során értük el ezt a célt, ezt az eredményt, a következetességet, a párhuzamosságot kívánjuk szolgálni a két szöveg között. Amennyiben ez a cél, akkor a kettes módosítóhoz kellene ezt a szövegtervezetet benyújtani, nem pedig az egyes módosítóhoz. Kollégám, az egyes módosítóra beszélünk ki, szavaz mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. No most, a kettes módosítóval szemben van-e valakit önnek már, mint a szóbeli módosítóval kapcsolatban ellenvetése nincs, akkor az így módon módosított kettesről szavazunk mellette ellene tartózkodik elfogadva. Hármas módosító, kompatibilis, Murphy úrtól és Lőárik úrtól mellette ellene tartózkodik, szintén elfogadtuk, és be is fejeztük ezt a szavazást, és ez is majd a meglévő mandátumot fogja a tárgyalási ö, csoport, álom tárgyalási csoport ö, ö, mandátumát fogja kiegészíteni, még ha nem is hölgy csapatról van ezúttal szó. Akkor most folytatjuk. Nem, le is zártuk a szavazások sorát mondja elnök asszony. Most a 13-as napi rendre térünk át, és azonnal Thomas Handel kollégámnak adom meg a szót, hogy a jelentés tervezetét bemutassa nekünk, amely egy saját kezdeményezésű tervezet, a határokon átnyúló tárgyalásokról szól, valamint a szociális, transnacionális társadalmi párbeszédről. A 13-as napi rendi pontról van szó, határokon átnyúló kollektív tárgyalások és transnacionális társadalmi párbeszéd. Um, Handel úr, öné a szó, bár alig halljuk egymást. So, vielen Dank, Frau. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is bocsánatot szeretnék kérni. A kollégáim isként Németországból megakadályozták, hogy időben ideérjek, mivel hogy a Lufthansa ma sztrájkol, úgyhogy elnézést. De természetesen, <laughs> különösen ennél a jelentésnél ez egész vicces. Egyébként ma elmondhatom azt, hogy már volt erről a témáról egy meghallgatás ami sokkal tágabb értelmű volt, mint ez a jelentés maga, úgyhogy ezt szeretném leszögezni. Azért, hogy előre tisztázom a esetleges félreértéseket. Ezért aztán szeretném tisztázni, hogy miről nincs szó ebben a jelentésben. Köszönöm legalább egy kis tiszteletet kaphatnék, hogyha kint beszélnék meg a fontos mondani valójukat. Tehát szeretném elmagyarázni, hogy bizonyos dolgok, amikre rákérdeztek a különböző árnyékelőadó különböző frakciókból, nem jelennek meg. Ez nem foglalkozik a kölcsönökkel, sem hitelkoordinációval, hiszen ezt próbáltak becsempészni. Ez a jelentés nem tér ki a tarifa autonómiára sem. Ez különböző értelmezést élvez a különböző országokban, de a tarifa autonómiát, hogyha ide betennénk, akkor nagyon nagy vita alakulna ki. Ezzel a jelentéssel nem szeretnénk a szociális partnerek autonómiájára kitérni, akiknek van amúgy is egy kollektív tárgyalási alapkartája Európában, ezt nem akarjuk megkérdőjelezni. A frakciónk nem kezdeményezte ezt a jelentést, én ezt a jelentést lassan-lassan sajátítottam el, több éves, több évtizedes háttere van ennek az Európai Unióban, nagyon nagy tanulmányok készültek erről. Az Európai Bizottság most végre megint aktív ezen a területen, és megpróbál valahogy előre haladni és állást foglalni. De csak röviden, hogy mutassak rá, hogy miről szól ez a dokumentum. Először is a transnacionális szerződések száma nő Európában, méghozzá egyre fokozódó sebességgel. Ezek nem nemzetközi szerződések, hanem transnacionális szerződések. Másodszorban ebben a jelentésben én azt javaslom, hogy önkéntes, opcionális jogi keretet hozzunk létre, ami eddig nem létezett. Voltak ellenvetések, amelyek azt mondták, hogy erre nincs szükségenek semmi értelme, de nekem azt mondták, bizonyos eseteket érintően ezen a területen, hogy a szerződéses felek közül az egyik vagy a másik nem tartotta be a szerződést, úgyhogy én úgy gondolom, hogy nagyon is fontos az, hogy egy fakultatív önkéntes jogi keretet hozzunk létre, mert a szerződéses felek, hogyha az ilyen szerződéseket megkötik, akkor ezután a biztonságot szolgáltat. Ami a különböző érdekképviseleti csoportokat illeti, én úgy gondolom, hogy az európai szakszervezeteknek nagyon erős mandátumot adjunk. Ők nem helyett helyettesítő tárgyaló felek, ez nem összeegyeztethető az európai érdekképviseletek munkájával, de nagyon fontos, hogy a szakszervezeteket mégis belevonjuk ezekbe a tárgyalásokba. Ötöt sorban európai szinten olyan mechanizmusokra van szükség, amelyek a bíróságon kívüli vitarendezés lehetővé teszik, hogyha egy szerződést meg lehet kötni bíróságon kívül, akkor meg kell adni a lehetőséget arra is, hogy ezt megkérdőjelezhessük bíróságon kívül, de itt nem a Róma 1-es az iránymutató, mert ez nem a kollektív tárgyalásokra, kollektív tárgyalási jogra vonatkozik. Eine weiteren Zunahme davon aus, dass Hatod sorban abból indulunk ki, hogy ami a sztrájk elleni harcot illeti, ezt illetően létre kellene hozni egy külön európai munkaügyi bíróságot, mégpedig azért, mert ezek hatalmasan komplikált eh, esetek, és az Európai Bíróság egyszerűen nem tud ezekkel foglalkozni. Mi úgy gondoljuk, hogy egy ilyen eh, alternatív jogi keretet kellene létrehozni arra, hogy a transnacionális eh, társadalmi párbeszédet elősegítsük. Tehát mi nem gondoljuk úgy, hogy ne kellene létrehozni egy ilyen új jogi keretet. Ezen kívül a szociális partnerek közötti párbeszéd, az ő ellátásuk információkkal és konzultációba való bevonásuk nagyon fontos. Mi úgy gondoljuk, hogy az, amit javaslunk, hoz, ahhoz vezet, hogy az európai szociális dialógus tovább fejlődjön. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, és alig várom a vitát, biztos nagyon érdekes lesz. Köszönöm. Monsieur Ludwigson hmm? Hmm? Puis Madame Schroeder. Monsieur Ludwigson. Ludwigson úr. Köszönöm szépen. Először is, ami magát a jelentést illeti, és általában a megközelítést, valóban a szociális partnerek autonómiájára utalt az előadónk, és esetleg negatív hatások ö, merülhetnek föl a nemzeti megállapodásokkal kapcsolatban, ha transnacionális megállapodásokat kötünk, tehát mindenképpen utalnunk kell arra, hogy nem szabad visszalépnünk a szinteken, és bizonyos ILO egyezményekre is kell utalnunk a preambulumban, sőt, az IL ILO központi megállapodására, egyezményre is kell, hogy utaljunk talán. De hogyan fog mindez működni? Az európai öm, konfliktuskezelési öm, megoldással hiszen ott a szakszervezetek, e, valamint a gazdasági szabadság egy, egyenlő szinten áll. Tehát valahol egy olyan nemzeteken átnyúló, perenkívüli vitarendezési megállapodást kell találnunk, és hogyha ebbe bevonjuk a bíróságot, nem feltétlenül jó megoldás. Tehát nem kell feltétlenül a bíróságot is beilleszteni. A jogalkotásnak, persze a szabályoknak fontos a vitarendezésben ö, szerepet vállalnia, de világosan kell a szabályokat meghatároznunk, és így tudjuk megnyitni valóban a rendszert különböző ö, ítéletek elkerülésére ugyanazon konfliktusban. Egyes partnerek esetleg különböző lehetőségekkel bírnak, és egy peres esetben, egy konfliktus esetében előre láthatják, hogy milyen megoldásaik lehetnek. Viszont a cél az, hogy a vitarendezés megtörténjen, de ezeket persze meg kell még tárgyalnunk együtt várom már, hogy megvitassuk ezt részletekbe menőben a témafelelőssel, de nehéznek találtam a megfelelő megoldást ebben a saját kezdeményezésű jelentésben megtalálni, persze a szociális partnerekkel, a ö, szociális párbeszéd mélyítésén számos módon dolgozhatunk egyet, és az európai szint is egy jó szint, de ahogy a jelentéstevő is elmondta, az egyes szociális partnerek autonómiáját tiszteletben kell tartanunk, hiszen ők maguk, a szociális partnerek fejlesztik ki az egyes modelleket. Persze nekünk is támogatnunk kell olyan szabályokon keresztül ezt, amelyek az átláthatóságot fokozzák, a képzési kérdések, az az elfogadott normák kérdésében, és persze a támogatás az a szerepünk. Támogatom a vita folytatását, és remélem, hogy jó eredménnyel járunk majd, amely valóban segítheti a szakszervezeteket, és reményeim szerint olyan hatással járunk, amely majd aztán jó irányba hat. Schröter asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én nagyon érdekesnek találom ezt az egész témát, de természetesen, mivel az idő nagyon rövid volt, sok minden kimaradt, ezer kérdésem van, csak úgy, mint Ludvigson kollégának, amit szeretnék föltenni, és úgy gondolom, hogy egy célt ki kell jelölnünk. Van egy szerződéses helyzet, az EU, a Lisszaboni szerződés nem szabad megkérdőjelezni, és a szerződés ezen a területen nem elég részletes, vagy azt kérhetjük esetleg, hogy a szerződésen változtassunk. Második észrevételem, nagyon eltérnek a nemzeti hagyományok a szociális partnereket illetően. Szerintem ez nagyon nagy szerepet játszik, mert ennélkül nem tudunk támogatást szerezni, hiszen mindenkinek eltér majd a véleménye, és alapvető dolgokat kérdőjelez meg, mert más a nemzeti szokások. Ami a sztrájk, a sztrájkoknak a leszerelését illeti, a kérdésem az lenne, hogy miféle keretek között szeretné ezt, és hogyan kívánja ezt kidolgozni. Aztán fölmerül az a kérdés, hogy ez csak a klasszikus munkavállalókra vonatkozna, hiszen pontosan a transnacionális területen az a nehézség, hogy olyan alkalmazási kondíciókat látunk, amik a klasszikus besorolásoknak már nem felelnek meg. Tehát szerintem ez egy olyan felvetés, amit a parlamentnek kellene felvetnie igazából. a transnacionális regionális alapú együttműködéseket illetően különösen figyelnünk kellene, hiszen ezek nagyon fontos olyan vállalkozások, amelyeknek igen erős európai elemei vannak. Természetesen a határokon nagyon fontos az, hogy a partnerek közösen eszköz egyeztenek ki, és ezzel összefüggésben szerintem hiányzik az is, hogy az európai kollektív szerződés kötési szabadságot illetően mit gondol erről, hogy hogy jelenik ez meg nemzeti szinten, ez megdupláz, a párhuzamosan folyik ezzel? Ez ezzel is számolnunk kell, mert stratégiákat kell kidolgoznunk, az árnyék előadókkal össze kellene ülnünk, és komolyabban át kellene tekintenünk ezeket a stratégiákat, mert pontosan ez a kérdés, a saját kezdeményező jelentés keretében számolnunk kell azzal, hogyha elég aktívak vagyunk, annak milyen következményei vannak, de akkor egy olyan elképzelést kell elfogadtatnunk, amely gyakorlatban végrehajtatható, és a konkrét európai problémákat oldja meg számomra. Ez is nagyon fontos a regionális határoknál, ahol szabályoznunk kell, mert a kis határforgalomban a dolgozók helyzetét tisztáznunk kellene. Dumping am stärksten auf der Hand, dann in Bezug auf die Branchen, in Bezug... Aztán, ami azt illeti, hogy a kölcsön munka erőnek mi a helyzete, vajon ők kiszoríthatják-e azokat, akik a helyére kerülnek ideiglenesen. Ezek mindig nagyon nehéz kérdések. Nem is tudjuk, hogy hogyan érjük el ezeket az embereket, hiszen ezeknek a problémái teljesen mások, mint a klasszikus munkavállalóké. Nem tudom, amit eddig hallottam, az nem elég, és én azt szeretném, hogyha az árnyék előadók intenzíven megvitatnák ezt, és tisztáznák a kereteket. Mert különben fölfújjuk ezt a kezdeményezést, és nem érjük el azt, amit szeretünk volna a szociális biztonság teremtését. Köszönöm. Um, Madame Cornelissen. Cornelissen asszony. Köszönöm szépen. Én azt hiszem, hogy ez a legmegfelelőbb idő erre a mostani jelentésre. És eléggé széles értelemben kell gondolkodnunk erről, hiszen az európai gazdasági kormányzás, az európai szemeszter épp most folyik, és ennek hatása van a szociálpolitikára és a makroökonómiai egyensúlytalanság egyre inkább megmutatkozik, ráadásul az ipar egyre nemzetközibb lett, és a szakszervezetek túlságosan nemzeti szintűek maradtak. És azt hiszem, hogy nem is foglalkozik velük senki, tehát mint hogyha elvesztették volna erejüket, vagy az erő nemzeti szinten maradt volna, és miután a gazdaság egyre inkább nemzetközi, és összefügg minden az Európai Unióban, ezért gondolom azt, hogy arról kellene elgondolkodnunk, hogy hogyan lehetne a szakszervezetek, illetve a szociális párbeszéd számára európai szintű erőt kölcsönözni. Már csak azért is, mert most a tanács az EMU szociális dimenziójával fog foglalkozni, el kell gondolkodnunk azon, hogy hogyan lehet demokratizálni az európai szemesztert, és hogyan lehet a transnacionális nem, ö, szociális párbeszédnek minél nagyobb teret szánni. Hirsch asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönetet szeretnék mondani az előadónak. Kitűnő a jelentése, Kreuzmann kollégával együtt hiszen önök az árnyékelőadók, most a liberálisok akkor dolgoznak ezen a dokumentumon, úgyhogy örülünk ennek a vitának. A határon átnyúló kollektív szerződési tárgyalások remélem, hogy nagyobb figyelmet kapnak, mert természetesen jelenleg nagyon kevés ilyen létezik, de szeretnénk, hogyha a belső piac kiteljesítéséhez ez egy plusz építő érthető lenne. A liberálisok számára ez nagyon fontos. De arra is szeretnék utalni, hogy nem szabad, hogy nagyon bürokratikusak legyenek ezek az intézkedések, és nagyon kell vigyáznunk arra is, hogy hová illesszük be ezt a témát. A fakultativitásnak a tiszteletben tartása nagyon fontos, pontosan a peren kívüli vitarendezés, nem tudjuk, hogy ehhez létre kellene hozni valóban egy új európai bíróságot, talán ez túl sok, de szeretnénk a vitát arra is kiterjeszteni, hogy a visz, a, tehát a visszahat utólagos időben múltba mutató védelmi klauzákkal való élést hogyan lehet alkalmazni. Nagyon örülök ennek a vitának és az együttműködésnek. Köszönöm. Euh, Köszönöm szépen. Én is szeretnék hozzászólni ehhez a jelentős vitához, hiszen jelentős vitánk egy kritikus pillanatban érkezett. Több oknál fogva. Egyrészt a szakbizottság tagjait tájékoztatnunk kell arról, hogy az Európai Bizottság úgy döntött, hogy a saját kezdeményezési jogalkotási jelentésünk, amely Alessandro Szerkász felelőssége alatt ö, készült, a restrukturációt, ö, szerkezetváltást ö, illetően nem fogja támogatni. Nos, azért ez eléggé felháborító, mert nem, nem folyt erről politikai szintű döntés, hanem a szolgálatok döntöttek emellett. Egyelőre még nem kaptunk hivatalos választ az eljárással kapcsolatban, de már egyáltalán nem képezi vita tárgyát az eredmény. Ez azért is aggasztó, mert makró szinten azt látjuk, hogy nap mint nap történnek döntések, hoznak döntéseket az emberek életéről, a, mod- a szociális modell jövőjéről az egyes tagállamokban, anélkül, hogy bárkinek kikérdeznék a véleményét. A trojka bizonyos államokba ugye beavatkozott, és semmiféle szociális dialógust nem folytattak a munka, illetve bér feltételekkel kapcsolatban. Tehát itt nem is biztos, hogy csak a országokon átnyúló tárgyalásról van szó, csak egész egyszerűen emlékeztetni szerettem volna arra, hogy milyen kontextusban is van ez a mostani helyzet. Az Európai Bizottság összes szociális indítatású szövegét egyébként blokkolják. Cornelissen asszony rámutatott arra, hogy a szociális dimenziót a gazdaság és pénzügyi unióhoz vezető úton figyelembe fogják venni a állam és kormányfők, de ez egyenlőre csak remény, mert azt látjuk, hogy azok a dokumentumok, amelyeket az Európai Bizottság letett az asztalra, tagállami fegyelmi kérdésekben, a strukturális reformok kapcsán, valamint az új konvergencia és versenyképesség eszközzel kapcsolatban szociális szempontból viszont semmiről nincsen szó. Éppen ezért nagy a felelősségünk, és úgy gondolom, hogy a szociális párbeszéd európai szinten meg kell valósuljon, a multinacionális cégek rendkívül fontos szerepet játszanak, hiszen a vállalati öm, tanácsok struktúrája az európai szintű a szociális párbeszéd alapját képezi. Hogy mennyire hatékony módon kérdezik ki a véleményét. Szóval meglátjuk ezt az ArcelorMittal esetben például már láthattuk, Úgyhogy oda kell figyelnünk arra a kérdésre, hogy hogyan tudjuk egyrészt a gazdaság és monetáris unió makroszintű unióját megőrizni, de ugyanakkor hogyan tudjuk az európai szintű szociális párbeszéd növekedését kezelni. A szociális partnerek autonómiája ugyanis rendkívül fontos az európai szociális modell szempontjából. Az autonómiájukat olyan keretbe kell belefoglalni, amilyen a mai valóság diktál. Makroszinten véleményem szerint nem megfelelő a helyzet, ezt egyébként több állásfoglalásunkban is jeleztük már, hiszen a makroökonómiai tárgyalások, a tavaszi csúcson például abszolút nem vették ezt a dimenziót figyelembe, sőt, Végül is, hogyan is néz ki a szociális dialógus? A pa- szociális partnerek szintjén, vállalkozások szintjén, illetve makrószinten, hát ez ugyanaz a probléma két oldala. Úgyhogy, hogy milyen szinten is gondolkodunk el, egyiket sem ellenzem. Minden esetre a szociális partnerek autonómiája fontos alapelv, modellünk alapköve, de mégis meg kell vizsgáljuk azt, hogy a valóságban ez hogyan működik mert ebben a szakbizottságban látjuk azt, hogy az Európai Bizottság kijátszotta a szociális partnerek autonómiájának kártyáját, és itt ugye öt évről volt szó a munkaidő úr irányelvvel kapcsolatban. Éppen ezért nem is lesz ö, több lehetőség a következő öt évben újabb javaslatokat tenni. Minden esetre a szociális párbeszéd nem működik, ezért a jogalkotónak lehet, hogy közbe, közbe kell majd szólnia. Minden esetre ezt el szerettem volna mondani, hogy lássuk a pontosan a kontextust. És még néhány gondolat arról, amit az ilóról mondott a jelentéstevő. Őri Csaba és Alejandro Szerkesz rámutattak arra, hogy a regionális képviselők az ilótól ellátogattak a terepre, és hogy igazából nem változott semmit az, öt év, az elmúlt öt év alatt semmi. Az elmúlt öt év során, vagy öt évvel ezelőtt azt az üzenetet adtuk hogy az európaiak is, illetve hogy ők azt az üzenetet közvetítették, hogy az európaiak is az ILO egyezményeket tartassák be, az Európai Unión kívül is, és most pedig azt hallhatjuk, hogy az a legfontosabb, hogy az Európai Unió ezt, ezeket ratifikálja, hiszen ezek jelentik az európai szociális modell minimáit. Nagyon sok fejezet tekintetében nehezen tudunk a nemzetállamokon felülkerekedni, de elképzelhető, hogy meg kellene hívnunk az ILO egyik képviselőjét ide Brüsszelbe, hogy a lehető legjobban ki tudjuk használni azokat a lehetőségeket, amelyekre építeni próbálunk. Van itt néhány megjegyzésem még a kontextussal kapcsolatban, nem feltétlenül pessimista hangot akarok megütni. Minden esetre legyünk a lehető legambiciózusabbak ebben a mostani kontextusban is esetleg valaki még hozzá kíván-e szólni? Nem. A bizottság hozzá kíván-e szólni? Nem. Nem ebben a stádiumban legalábbis. Akkor visszaadom a szót. Ich habe ja gewusst, dass das Thema schwierig wird, dass es so schwierig wird. Äh... Hát, elnök asszony, azt tudtam, hogy ez nehéz lesz, hogy ennyire, hát azt azért nem gondoltam. In dieser Debatte Verwendung fanden. Es geht... Nem arról van szó, hogy határon átnyúló kollektív szerződés szabadságot tárgyalnánk újra. Ezt már beleírtam magával a jelentésbe is. Nemzeti szinten ezeket a szabadságjogokat úgy tárgyalják, hogy nemzeti hatáskörbe kerültek. Tehát Európai Uniós szinten sem felvetni nem tudjuk, sem rendezni. Itt a kérdés az, hogyha cégek között és mondjuk szakszervezetek között születnek megállapodások, amelyek legalább két tagállamot érintenek, akkor mi történjen. Valóban arról tárgyalnunk kell, hogy milyen jogi keretet alkalmazunk, legalábbis azért, hogy a tárgyaló partnerek legalább tudják, hogy mire hivatkozhassanak. Például a német jog szerint kicsit ö, nagyobb a távolságok megengedettsége. Más országokban talán a reprezentativitás a mértékadó. Itt a kérdés az, hogy ki köthet egyáltalán ilyen megállapodásokat. A harmadik pont az valóban a sztrájkokkal kapcsolatos, és ebben a vitában látszott, hogy eltérnek a vélemények. Nem magáról a sztrájkhoz való jogról van szó, hanem arról, hogy amikor cégek kötnek megállapodásokat, azokban hogyan jelenik meg a sztrájkhoz való jog, és mi történik akkor, amikor az egyik fél nem tartja be a megállapodást. Erre még nem létezik jogalap. Szerintem az, hogy a bizottságnak azt mondjuk, hogy írjanak egy ilyen jogi alapot, ez semmire nem vezet, ezt a jogi alapot ki kell dolgoznunk. Mi adhatunk kiinduló pontokat, hogy a szociális partnerekkel Európai Unió szinten kidolgozhassanak egy ilyen jogi keretet. Ez a szociális dialógusnak a része kell, hogy legyen. Szerintem a munkaügyi szakértőket is be kell vonnunk. Az, hogy van itt egy jogi vákum, ezt a szakértői meghallgatás már egyértelművé tette. Ez egy nagyon érdekes vita lesz, nagyon különböző tapasztalatokat fogunk hallani, mint a nemzeti kollektív szerződés kötési szabadság területről, mint más területekről, és minden attól függ, hogy az egyes tagállamokban hogyan néznek ki a munka jogi és az ilyen irányú jogi alapok. Szerintem nem fogunk a következő hetekben egy kollektív szerződés jog jogkeretet írni, nem hiszek ebben, de a bizottságnak talán adhatunk néhány tippet. Köszönöm szépen. Merci, euh, monsieur le rapporteur. Köszönöm szépen az előadónak. Ezen az alapon a május 7-i déli időig be lehet a módosítókat terjeszteni, május 29-30-án vizsgáljuk, aztán június 19-én a kompromisszumos módosítókat fogadjuk el, másnap szavazunk róla, és aztán szeptemberben a plenáris elé járulunk vele. A következő találkozónkra pedig május 7-én 10 órakor kerül sor, addig is mindenkinek szép estét kívánok!